Dear colleagues, thank you very much. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet, és folytatjuk az ülést. A következő napi rendi pont a földközi tengeri térségbeni helyzet, és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége. Április 14-én volt egy vita a Libe szakbizottságban a témában, és ma a szolidaritásról és a felelősség megosztásról fogunk beszélni, köz, ebbe beleértve a felkutatási és mentési aspektusokat. Sok szeretettel köszöntöm Zoe Konstantopolut, aki a Hellén Parlament elnöke, sok szeretettel köszöntöm Filippo Maria Fofi admirálist, aki az olasz haditengerészet ezérkari főnöke. Martin Xuerebet, a migráns offshore segélystáció igazgatóját, illetve Philip de Bruyker professzort, az MPC EUI koordinátorát, az Odysseus hálózat koordinátorát. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, és eljöttek. Egy kis figyelmet kérek mindenkitől. Nos, először meg fogom adni a szót a két eh, társ előadónak, Roberta Metzolának és Dingiengének, akik bemutatják a témát, és utána a vendégeink eh, beszédeire kerül sor, és aztán lesz idő kérdésekre, válaszokra, vitára. Először, ahogy mondtam, a társelőadóknak adom meg a szót, és aztán az árnyék jelentőstevők eh, tehetnek fel kérdéseket, aztán a koordinátorok, és aztán a többi eh, szakbizottsági tag. Ha mindenki egyetért ezzel, akkor először is Metzola asszony a szó. Jan Filip, Köszönöm szépen, Jan Filip, köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek, eh, és ma angolul fogok beszélni. A múlt héten rekordszámú menekültet sikerült kimenteni a földközi tengeri térségből, mi, miután néhány hete több mint ezeren vetett, vesztették életüket. Itt az ideje, hogy komolyan beszéljünk erről a kérdésről. Sokszor úgy beszélünk az emberek megmentéséről és az ember életekről, hogy ez statisztikává csökken, de nem fordulhatunk el a mediterrán térségtől, és nem engedhetjük meg, hogy fásultak legyünk a témával kapcsolatban. Nem lehet, hogy ez csak az esti hírek szintjére súlyegyen, amit bármikor ki lehet kapcsolni minden alkalommal, amikor emberek halnak meg, arra gondoljunk, hogy ők szülők, gyermekek, meg van a saját életük és sorsuk. Ma meghallgatjuk azokat, akiknek több tapasztalata van, mint bárki másnak az emberéletek megmentésében. Itt van a Máltai Offshore Aid Station igazgatója például, vagy az olasz vezérkari, haditengerészeti vezérkari főnök. Az elmúlt hetekben, hónapokban, években számtalan mentési akciót koordináltak, úgyhogy ezért most szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért. Nem, hall, nem tudjuk eléggé kifejezni a hálánkat azoknak a nőknek és férfiaknak, akik minden alkalommal, minden nap akár életüket is áldoz, veszélyeztetik az emberek mentése érdekében. Máltai képviselőként tudom, hogy mennyire fontos ez a téma. A tagállamokat arra kérjük, hogy több forrást fordítsanak a felkutatási és megmentési missziókra. Úgyhogy, de ez a sürgőségi helyzet, a gyors reakcióra van szükség. Ez nem fog egyik napról a másikra el, megtűn, eltűnni. Folyamatos, jól megalapozott európai misszióra van szükség a mediterrán térségben. A Frontexnek megfelelő eszközöket kell adni, biztosítani, hogy minden misszió megfelelő hatással, hatája rendelkezik az élet megmentésére. Az Európai Bizottság 10 pontos tervet fogadott el, és a miniszterelnökök és elnökök is megállapodtak abban, hogy további intézkedésekre van szükség. De elég régóta dolgozom politikusok politikusként, politikusként, és tudom, hogy nagyon sok ilyen terv a fiókban végzi. Egy, eléggé szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy minden tagállam a követelezettségét teljesíti-e. És többször hallom azt, hogy a megígért források vagy alapok elakadnak a bürokrácia útvesztőiben. Remélem, hogy nincs igazam. Néhány tagállam reagált, néhány tagállamnak a reakciójára pedig várunk. Minden tagállamnak felelősség, a felelősség megosztása és a szolidaritás gyakorlása. A Lisszaboni szerződés megerősítette a szolidaritás fontosságát. Ezek a viták azonban egy évtizede folytnak már. Előre kell lépnünk, és megfelelő politikai akaratra van ehhez szükség kötele, kötőérvényű szolidaritási mechanizmusra van szükség, amely a menedékkérők megfelelő igazságos elosztását lehetővé teszi a küszöbértékek eh, elérése után. Nem eh, Máltának, Olaszországnak vagy Görögországnak kell egyedül megoldani ezt a problémát. A szolidaritást gyakran eh, úgy értelmezik, hogy pénzt fizetnek, egyes tagállamok és a megvalósítása már nem foglalkozna. Persze a megfelelő finanszírozás elengedhetetlen, de ez a konkrét szolidaritást nem helyettesíti, tehát a menekültek elosztását és a kötelező érvényű intézkedéseket. Hát természetesen a szolidaritás tovább megy a tagállamokon, főleg a szubszaharai országokkal, az Afrika szarván lévő országokkal is szolidaritást kell mutatnunk, és közben erősíteni kell diplomáciai elkötelezettségünket, amellett, hogy Líbia stabilizálódjon. Csak hosszú távú, a szám, származási országokkal való hosszú távú együttműködéssel lehet meg megakadályozni, vagy megelőzni az emberek kizsákmányolását a, ö, nagyon fontos, hogy a segít, segélyeket és a beruházásokat megfelelően ö, valósítsuk meg. Ö, nem csak ö, arról van szó, hogy az embercsempészeket e, embercsempészek ellen fellépünk, hanem legyen az embereknek érdemes odahaza maradni tehát egy jövőt kell biztosítani számukra. Azok, akiknek védelemre van szükségük, kapják meg. A jelentésünk világossá fogja tenni, hogy a szolidaritás a felelősség megosztása, illetve a felkutatási és megmentési aspektusok csak egy fejezetét, egy fejezetét képezik annak a stratégiának, amely arról szól, hogy hogyan lehet az embercsempészek ellen jobban fellépni, hogyan tudjuk megnézni a humanitárius vízum lehetőségét, legális bevándorlást, hogyan tudjuk elérni azt, hogy az emberek reménye tekintsenek a jövőbe, anélkül, hogy ezekbe a lélekveszélybe felszállnának. Most egy nagyon fontos aspektusról beszélünk, végeredményben, amit szeretnék elérni, az egy olyan helyzet, ahol a, a MOASZ vagy a Médecins Sans Frontier, tehát a, nem a magán finanszírozásból létező szervezeteknek kell a hézagot betömni, hanem a tagállamok a szolidaritás és a felelősség megosztás keretében megoldják ezt a problémát. Ilyen földközi tengeri térséget és ilyen Európai Uniót szeretnék. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő Kenge asszony társ előadó, tessék, öné a szó. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az összes vendégnek, aki jelen van. Köszönöm azt, hogy rendelkezésünkre állnak. A mai ülésen elkezdünk beszélni a munkánk érdemi kérdéseiről, és egy olyan témával kezdjük, ami véleményem szerint rendkívül fontos, és erre lehet építeni egy jövőbeni politikát a bevándorlás kezelésére vonatkozóan, és ennek a lényege a szolidaritás kell, hogy legyen. Az, hogy jelen vannak a vendégek, az is mutatja, hogy milyen módszerrel dolgozunk. A technikai, didaktikai alapokból indul ki, illetve a politikai elemekből, és így tudjuk előrevinni a munkánkat. Úgyhogy köszönöm a vendégek hozzájárulását, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állnak. A 80-as cikk értelmezéséről kellene, hogy beszéljünk konkrétan. Ez az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a 80. cikke. A, van egy olyan küszöb, amely fölött a szolidaritási feladat és a felelősség méltó megosztása szükséges. Ennek a cikknek az alkalmazása, azt kell értelmeznünk, hogy ez fakultatív, illetve hogy ennek az alkalmazása az egyes európai intézmények döntésétől függ el, elsősorban a tanácsétól. A mai vitán fontos konstruktív eh, hozzájárulásokat várunk, és eh, biztos vagyok abban, hogy nagyon sok olyan jogi buktató van, amit meg kell, hogy oldjunk, de ezen túl meg fogjuk tudni érteni azt is, hogy hogyan tudunk eh, konkrétumokra lefordítani a szolidaritásról szól szavainkat. Például olyan országok esetében, ahol a legnagyobb számban érkeznek a menekültek és a bevándorlók, illetve a 2001-es ideiglenes védelemről szóló irányelvet hogyan kell alkalmazni. Továbbá a menekültek letelepítését is tisztázni kell, és a lehetséges visszafordítási szabályokat is meg kell, hogy tárgyaljuk. Ugyanakkor a menekült jogot kérőket megfelelően kell elosztani az összes tagállam között. A jelentésünknek a célja, hogy az európai megközelítést megváltoztassuk. Biztos vagyok ebben, hogy a kollégámmal együtt megtaláljuk az egyensúlyi pontokat, és ne csak a szokásos biztonsági szempontból nézzük ezt a jelenséget, hanem a tanács utolsó csúcsülésének megfelelően is holisztikus megközelítést alkalmazunk. A múlt héten egy jelentést is elfogadtunk erről a témáról Strasbourgban. Valós paradigmaváltásra van szükség, ehhez az sürgőségi intézkedéseken túl jogszabályi kezdeményezésekre is szükség van, politikai és operatív kezdeményezésekre, amelyek sokkal ambiciózusabbak a korábbiaknál, és lehetővé teszik, hogy a befogadó országokban a biztonság és az emberi jogok közti egyensúlyt ki lehessen alakítani. Az emberek véde, az alapjogok védelme kell, hogy a középpontjában legyen minden ilyen irányú szakpolitikának. Nem is akarok emlékeztetni azokra, hogy hányan haltak meg a földközi tengerben. Minden olyan szám, amit ma idézünk, pár percen belül már elavultá válik. Elfogadhatatlan, hogy a tenger egy temetővé váljon. Olaszország nagyon bátor volt, és előrelátó a Mare Nostrum kezdeményezéssel. Ez a legnagyobb humanitárius katonai művelet volt, ami több mint 150 ezer ember életét mentette meg, és biztosította az igazságszolgáltatás több mint 300 embercsempész esetében. Számomra olasz polgárként nagy büszkeséggel tölt el, hogy Fofi admirális itt ül velünk, aki elmagyarázza a technikai szempontjait a felkutatásnak és a mentésnek, és aki meg fogja erősíteni számunkra, hogy a Mare Nostrum és a Triton nem ugyanaz. Erkölcsi kötelességünk, hogy biztosítsuk a békét, az igazságot, ezek az alapértékei az Európai Uniónak. Ezt megerősítettük a múlt héten elfogadott, Strasbourgban elfogadott jelentésben is. Az Európai Parlament operatív, európai szintű Mare Nostrumot kér a nyílt tengeren, amihez minden tagállam hozzájárul. Kedves elnök úr és tisztelt kollégák, a hangunk nem elszigetelt. Az Európai Unió parlamenti elnökeinek a hangjához csatlakozunk. Múlt hónapban Rómában elfogadták, hogy meg kell erősíteni a földközi tengereten a mentési akciókat illetve a legfőbb nemzetközi intézmények, humanitárius intézmények is ugyanazt kérik, azt kérik, hogy legyen egy osztott, minden ország részvételvel működő stratégia. Elnök úr, kedves kollégák, olyan politikai útvonalat kezdtünk meg, aminek az alapvetése, hogy az emberi élet univerzális érték és ebből az elből kiindulva tudjuk meghatározni a és elérni a valós paradigmaváltást, aminek az alapja egy valós európai bevándorlási politika a szolidaritásra alapozva. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Kiengi asszony. Most meghallgatjuk a vendégeinket. Az első vendég Filippo Maria Fafi, az olasz tengerészet vezérkari főnöke 10 percben. Köszönöm, elnök úr. Nagy megbecsülés számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom a tevékenységünket. Olaszul fogom folytatni, de természetesen, ha szükség van rá, angolul is választ tudok majd adni a kérdésekre. A Mare szeretnék beszámolni. Ez az olasz tengerészet tapasztalata 2013. E, októberétől 2014. novemberéig tartó művelet volt. A művelet az olasz kormány válasza volt egy olyan helyzetre, ami a megfigyelők számára már akkor is egyértelmű volt, vagyis hogy jelentősen emelkedik a bevándorlók száma. Ezért nagymértékű beavatkozást terveztek, 2013. októberében két tragikus, különösen tragikus esemény volt, Lampedusa közelében és Málta közelében a másik, és ez a két esemény is felgyorsította a döntéshozatalt. És így október 2013. október 18-án indult ez a misszió. Abban a feltételből indul ki, hogy A humanitárius tevékenységet nem lehet csak a kutatásra és a mentésre korlátozni, hanem a tengeri biztonságra, a hajóutak biztonságára is kell gondolni, és védeni kell ezt mindenféle illegális, a tengeren lefolytatott tevékenységgel szemben. Mivel kevés idő áll rendelkezésemre, ezért geopolitikai gondolatokban most nem fogok belemenni, mert akkor nem tudom pontosan bemutatni önöknek magát ezt a műveletet. De ha szükség lenne erre, akkor azért emlékeztetnék arra mindenkit, hogy a bevándorlók 99%-ban elkeseredett körülmények körül menekülnek, és nem turista utat választanak, olyan, olyan ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, hanem az egész út során erőszakos cselekményeknek vannak és üldözésnek vannak kitéve és akik feljutnak a hajókra, azoknak is nagyon sokszor nem szabad választásuk az, hogy ilyen módon induljanak el erre a hosszú útra. Ezzel a diával szeretném bemutatni a zöld vonal, 2012-es bevándorlói számokat mutatja. És mutatja azt is, hogy 2014. május-júniusban ez már a piros vonal, milyen jelentős a növekedés, és ez a hirtelen emelkedés és növekedés miatt az olasz haditegerészet úgy döntött, hogy reagálni fog. Nagyon sokan meg vannak arról győződve, hogy a műveletnek volt egy pulling faktorja, vagyis hogy ez még jobban ösztönzi azokat, akik a, az ember életben találják meg a számításaikat, vagyis az ember csempészek az ember kereskedeknek ösztönzést fog adni, hogy minél több bevándorlónak az útját szervezzék meg. A Mare kezdete párhuzamos volt a szezonváltással is, úgyhogy nem lehetett azonnal azt a eredményt várni, hogy a jelenség csökkenni fog. Viszont az biztos, hogy kisebb volt azon emberek száma, akik ezt a kockázatot vállalták a művelet megkezdése után, ahhoz képest amennyi lett volna, hogyha nem indul el a művelet. A következő diákon azt szeretném bemutatni, hogy mik voltak a céljai ennek a missziónak. Először is, hogy támogatni tudjuk azokat, akik súlyos életveszélyes helyzetben vannak, de ezzel együtt képesek kellett, hogy legyünk arra, hogy harcoljunk mindenfajta illegalitás ellen, nem csak az emberkereskedelemhez kapcsolódó, hanem bármilyen más illegális tevékenység ellen is, és a hajózás biztonságának a garantálásával. A világon máshol is ezt megteszik, nagyon sok tengerészet részt vesz a kalózkodás elleni harcban, például az, óceán, az indiai óceánon, és hasonló tevékenységet kiindítottunk. Nagyon gyorsan fogom bemutatni ezeket a diákat, összefoglalóként csak azt szeretném jelezni, hogy melyek a fő áramlatok a földközi tenger keleti elsősorban Líbiából indulnak ki. A TIPO és az etnikum, a közlekedési eszköz folyamatosan változik, ami viszont állandó jellegű, hogy minél előbb fölfedjük ezeket a hajókat, amelyek megkezdik az útjukat, két fontos dolgot tesz lehetős, lehetővé. Az egyik, hogy be lehet avatkozni, még mielőtt késő lenne. A másik, hogy bizonyítékokat lehet gyűjteni, amelyek a bíróság számára lehetővé teszik, hogy határozottan lépjenek föl, nem csak az úgynevezett uh, hajókereskedők ellen, akik persze felelősek, de ők a bűnögi láncnak az utolsó szemét képviselik, hanem hogy a szervezeteknek a fő kiinduló e, vezetőihez el lehessen jutni. Az eszközök, amelyeket használnak, ezek e, a nyílt tengerre alkalmas hajók, de nincsenek olyan mértékben felszerelve, mint általában ezek a hajók. Tehát olyan egységről van szó, amelyen mm, például helikopterrel is le lehet szállni, ugye ezek a mi eszközeink, akár a tengeri felkutatást végző repülők is le tudnak szállni, a drónokkal együtt pedig a mm, ideális felkutatásra is fel vannak készülve, amikor bizonyítékokat kell gyűjteni a bűnözők ellen. Öt hajóról van szó, amelyek folyamatosan kivannak a nyílt tengeren, és bármilyen tengeri és időjárási, illetve szél körülmények esetén is kint tudnak maradni a tengeren, és egy nagyon nagy területet le tudnak fedni. A tunéziai partoktól egészen majdnem Egyiptomig le tudtuk fedni a területet. A őrzés területe három sziciai szigetet is lefedett. A siker egyik kulcsa biztos az, hogy az ügynökségek közötti együttműködés nagyon erős volt. Az összes állami testület és az összes olyan ország, amely részt kívánt venni ebben a műveletben. Egy olyan többszintű csere rendszert alakított ki, ez azt jelenti, hogy mindenfajta információt a szabályok tiszteletben tartásával és az információ, illetve az adattulaj birtokosának a jogai tiszteletben tartásával gyorsan lehetett továbbítani, akár a tenger egy bizonyos területére vonatkozóan, és mindenki egyértelműen tudta, hogy pontosan mi történik, anélkül, hogy bármilyen félreértés lehetett volna, illetve hogy konfliktus alakulhatott volna ki. Egy másik fontos szempont, hogy a legnagyobb parancsnoki hajón volt egy task force is, az olasz államképviselői és nem kormány képviselői is, akik a biztonság, azon a biztonsági szempontból screeninget tudtak végezni, akár a biometrikai adatok tekintetében, akár az egészségügyi helyzet felmérése tekintetében is. Az biztos, hogy ez az egyik olyan jellemzője volt ennek a műveletnek, ami hozzájárult a sikerhez. Igen, tudom, hogy 10 percen van, akkor tovább lépek a következő diára. Ez azt mutatja, hogy a két tevékenység hogyan történt egymásra párhuzamosan. Be kellett azonosítani azokat az egészségügyi eseteket, amelyeket sürgősen kellett ellátni, és akár helikopter alkalmazásával azért, hogy azon a életveszélyben lévő betegeket el lehessen szállítani. Továbbá az nemzeti és nemzetközi adatbázisok konzultációjával be tudtuk azonosítani azokat a személyeket, akik veszélyesek lehetnek a precedensük miatt, korábbi elkövetett bűncselekmények miatt, ami akár olyan bűncselekmények, amit nem Olaszországban követtek el. Ez a fajta helyzetfelmérés lehetővé tette, hogy a szárazföldi struktúrák számára a befogadást, a fogadást könnyebbé tehessük, hiszen sokszor nem csak egy, hanem két vagy három napon keresztül is kellett dolgozniuk. A rendőrség nagyon hatékony azonnali segítségének köszönhetően is föl kellett mérni, hogy mi történt pontosan, hogy esetleg milyen bűncselekményeket követtek el az utazás során, illetve az olaszországi beérkezés során. Ezzel együtt meghatározták az egy esetleges inkompatibilitásokat is, a, például el kell osztani az egyes etnikumokat, amelyek egymással ellenségesek. Sok olyan személy van és volt, akiknek nagyobb segítségre és támogatásokra van szüksége. Összefoglalva az eredményeket, egy év és egy hónap alatt 439 esemény történt, 156 ezer 362 ember megmentésével, 99%-ban az érkezés előtt, az olasz partra való beérkezés előtt már felismertük ezeket az érkező hajókat. 367 hajótulajdonos azonosítottunk be, három nemzetközi bűnszervezetet azonosítottunk be, amelyeknek a esete ugye nem csak az olasz bíróságot érinti. Kilenc olyan hajót fogtunk le, amelyet kiskere, kiskorúakkal szerveztek. Több olasz, és volt egy szlovén hajó is, amely hatékonyan vett részt ezekben a műveletekben, továbbá két tengeralattjárót is alkalmaztunk, és többféle repülő járművet. Szeretném azzal lezárni, hogy a misszió kezetétől fogva ezt soha nem gondoltuk, hogy ez a megoldás a bevándorlás problémájára, az illegális bevándorlás problémájára, hanem úgy indult el, hogy egy sürgősségi intézkedésnek tekintjük, ami lehetővé teszi, hogy még több ember élet essen áldozatul, és ezt a célt elértük. A bevándorlás problémának a megoldásához természetesen a probléma gyökerei kell visszanyúlni. Úgy gondolom, Metzola asszony nagyon pontosan meghatározta, hogy milyen beavatkozásokra van szükség, és ezt nem fogom megismételni. Azzal szeretném lezárni, hogy akik aggódnak a bizonyos zónákból érkező bevándorlások, bevándorlók esetében, hogy a bevándorlók a Márenosztrom idején érkeztek, de az etnikumok, a vallási összetétel, a szín változik. Ami az utóbbi 200 évben egyébként, ami mindannyiunkat foglalkoztatott, a mindannyian nyomon követtük a vándorlásokat, ez az ember történelemnek a része. És ez módja is volt a vándorlásnak, a, olyan változásnak is, ami nem feltétlenül negatív. Úgyhogy szerintem erre mindig emlékeznünk kell, mert ez a probléma, a bevándorló problémája lehet, hogy holnap a mi problémánk lesz. Egy három perces videót szeretnék bemutatni, ami talán hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjék a tengeri tevékenységet, és ezt követően készen állok, hogy válaszoljak a kérdésükre.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 Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő hozzászólást Martin Xüreb, a Migrant Offshore támogató központ igazgatója mondja, önnek is 10 percet adok. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a Libe szakbizottságnak, hogy lehetőségünk van beszélni önök előtt. Azért jöttem, hogy a civil társadalmat és Európa és azon túli állampolgárokat is képviseljem. Egyetlen egy egyszerű oka van annak, hogy itt vagyok, azért, mert alapítványként mi úgy gondoljuk, hogy teljesen mindegy, hogy honnan, de senki sem érdemelte meg azt, hogy a tengeren érje a halál. Egy évvel ezelőtt jött létre a migránsoknak segélyt nyújtó földközi-tengeri államok szervezete. Két 30 éves hölgy döntött úgy, hogy egy konkrét felhívásra válaszolnak, hisznek abban, hogy nekünk állap, állampolgároknak nem szabad félreállnunk amellett, ami most történik vezető szerepet voltak hajlandók magukra vállalni, de úgy gondolják, hogy mindaz, ami Szíriában történik, Eritreában, és mindaz, ami Líbiában zajlik, nem pusztán Európa problémája, nem csak Európának kell megoldani. Úgy érezték az alapítók, hogy az egész világnak reagálni kell a válságra. Úgy érzik, hogy ez globális probléma, amely globális megoldásokat igényel. Nagyon nehéz volt létrehozni a szervezetet. Chris Andregina ötlete 2013 végén született meg, és akkor, amikor Lampedusában voltak, egy szabadságon voltak a környéken, ott láttak egy légzsákot, és a, egy kapitány mondta nekik, hogy valószínűleg egy, a, a lebeg a, az életmentő mellény a vízen, valószínűleg ez az ember már nincs ott közöttünk, mondta a kapitány. Ez egy borzasztó kemény szembesülés volt, hiszen ugyan tisztában voltunk abban azzal, hogy ez a nemzetállamoknak a feladata volt, különösen a tengerparttal rendelkező országoké. De addig, amíg a tengeren halnak emberek, addig kell, hogy legyen olyan szervezet, mint a miénk. Marcella asszony azt mondta, hogy a célja a szervezetének alapítványának az, és továbbra is az lesz, hogy azon dolgozunk, hogy feleslegesé váljunk. Tehát akkor értük el a célunkat, amikor feleslegesé váltunk. Mi a MOASZ az alapítványunk? Nagyon egyszerű az alapgondolata. Egy három méteres, négyszer három méteres hajtóműnek kötelezettsége, hogy segítsen a szükséget szenvedőknek a különbség a mi hajónk és másoké között az nyilvánvalóan az, hogy eh, a part, partjőrséget eh, és a Mária Nostrumot kivéve az, hogy a, nekünk missziónk az, hogy ne A-ból B pontba vigyük az, a konténereket, embereket, élelmiszert, és aztán, és aztán, ha szükséges életet mentsünk, nem. Nekünk ez lett a küldetésünk. És pontosan úgy álltunk össze, hogy a tengereken mentsük az életet. Ezt a hajót megvásároltuk, átalakítottuk, ennek tükrében. Bonyolult a végrehajtás, tényleg az, mert nem elegendő megfelelő időben a jó helyen lenni, hanem hozzáértőnek, felkészültnek kell lenni, hiszen a tömeges mentés nagyon bonyolult dolog. Idén utoljára múlt szombaton voltunk innen a tengeren, 12 órán belül már megjött az első segítségkérő hívás a, a déli mentőközponttól, és a 12 órán belül nagyon bonyolult mentési munkálatra került sor. 369 eh, nő, 60-ből eh, nő és 42 gyermek. Tehát a végrehajtás az nagyon bonyolult, és hozzáértünk kell tudni végezni. Arra van szükség, hogy valami olyasmit adjunk, ami remélhetőleg átfogó. És mi azt reméljük, hogy ezt tesszük. Nem csak felkutatunk és mentünk, hanem ezt a lehető legjobb technológiával tesszük, drónokkal, a humanitárius ügy érdekében idén, és ez nagyon fontos, és valami olyasmi, amit szeretnék kiemelni. A határok nélküli orvosok szervezetével álltunk össze, mert úgy érezzük, hogy mindaz, amit a tenger megkövetel, talán meghaladja a felkutatást és a mentést. A tavainál sokkal jobban felszerelt klinikával rendelkezünk. A a határok nélküli orvosok szervezetének orvosai és paramedika alkalmazottai, akik ellátást biztosítanak már a mentéskor. Ugyanúgy, mint tavaly, tehát kutatunk, ugyanúgy, mint tavaly mentünk, ugyanúgy, mint tavaly reagálunk konkrét hívásokra, a, a mentőkoordinációs központ hívásaira, de idén már úgy éreztük, hogy arra is szükség van, hogy elkezdjünk foglalkozni azzal, hogy reagáljunk az emberek, a megmentett emberek szükségleteire az első pillanattól fogva. Beszéltem az egyik orvossal a minap, az Orvosok Határok Nélkül szervezetéből. A hölgy azt mondta, ami a figyelmemet is magával ragadta. A hideg ellenére, az izgalom ellenére mindenki néhány óra alatt, aki a hajón volt, elaludt, és azt mondta, hogy ez mi, kérdezte, hogy miért van. Ugye megkérdezte az embereket, hogy hogy, hogy rögtön elaludtak, és nagyon egyszerű választ, de sokat mondó választ kaptak. Azt mondták, hogy ez volt az első olyan éjszaka, hogy úgy érezték, hogy biztonságban alhatnak. Nagyon-nagyon sok hónap múltán. A műveleteinknek az alapkoncepciója viszonylag egyszerű. Mielőtt létrejöttünk volna, alaposan megvizsgáltuk, hogy az egyezmények mit mondanak. Az egyezmények értelmében a zászlósajos országoknak a feladata és a, a, a mentéskoordinációs központ feladata micsoda. De ennek alapján tudjuk, hogy a mi feladatunk a hajóval az, hogy bizonyos mentésekben közreműködjünk. Mindaz, amit teszünk, az teljes mértékben együttműködés és koordináció. A, tehát mindent úgy végzünk, hogy a, a mentésközpont koordinációja és együttműködése alapján történik. Vannak olyan területek, amelyek tulajdonképpen teljesen újak, vannak, akik kétségbe vonják eredményünket, vannak olyanok, akik megkérdőjelezték azt, hogy előrébb léptünk, és voltak olyanok is, akik hitetlenkedtek a céljainkban. De mégis, mint hogyha mindez eloszlott volna rögtön, amint dolgozni kettünk, mert két nap múltán, a létezés követő két nap után már megjött az első hívás a mentésközpontból, és a 60 napos mű, működésünk alatt 150 mentésben való közreműködési hívást kaptunk. Nem akarom túlzottan részletezni azt, hogy hogyan működünk, viszonylag egyszerű. Van egy külön műveleti területünk, tavaly és idén is a Mária Nostrum hajói mentén vagyunk mi is, messze délen amennyire lehet, megpróbálunk az első 12 órában segítséget nyújtani azt követően, hogy a hajó elindul. Mert úgy gondoljuk, hogy ha segítséget kapnak a legelején, akkor a, annak a lehetősége, annak az esélye, hogy ezek az emberek a tengeren halnának meg, jelentős mértékben csökkenhet. A tavalyi év az a, egy mintaév volt, 60 művelet 38 napon, amikor 3000 embert nem mentettünk meg, és 1362-t vettünk fel a hajónkra. Nos, a többségük Mária Nostrum hajóra került át a mentési koordinációs központ segítségével, és szeretnék ez alkalommal is nyilvánosan közöten mondani. Többször megtettük már, de most is e körben. Hadd köszönje meg a Mária Nostrumnak, hiszen mindaz, amit tehetünk, az úgy gondolom, hogy nagy mértékben segítette az életek mentését, és ezt ők tették lehetővé. Mint mondtam, tehát különleges módon próbálunk működni, nem aktivistákkal, hanem sokkal inkább akciókat indítunk. Nem nem elrendelni akarunk, hanem inspirálni. Úgy gondoljuk, hogyha együttműködünk, akkor jutunk előrébb. Úgy, gondolunk, hogy, úgy gondoljuk, hogy csak úgy tudunk előrelépni, hogyha legyőzzük mindazt, ami a válság, és ebben együtt kell működni. Talán erre mindenképpen érdemes néhány perc figyelmet fordítani. Jelenleg ugyanis ugyanolyan sível drónokat működtetünk, mint tavaly a Mária Nostrum alkalmazott. Alapítványként, magán szervezetként, egy olyan szervezetként, amely a civil társadalommal, a orvosok határok nélkül szervezettel összeállt, azt mondjuk, hogy igenis van lehetőség arra, hogy bővítsük a kutatás és a mentés lehetőségeit. A legmagasabb szintű technológiával igyekszünk a tengeren életet menteni. Említettem már az Orvosok Határok Nélkül szervezetével való partnerségünket. Ez valóban új elem. Magánszemélyek már csapatba álltak össze a civil társadalomban, a civil társadalommal, de a vállalatokkal is, és más résztvevőkkel, és üzenetet küldenek. Az üzenet pedig nagyon egyszerű. Úgy, ahogy Filippo mondta, tudjuk, hogy nem a mi megoldás, nem mi vagyunk a megoldás, mert a megoldásokkal feljebb van, a megoldás a az átalakulásban lévő országoknál van, a megoldás a célországokban, a destinációs országokban van, de mégis azok, akik úgy, érne, úgy érzik, hogy nincs más opció, mint hogy a földközi tengeren ezt a veszélyes, halálos átkelést kockáztassák, akik úgy érzik, hogy ezt kell tenniük, azok számára ott vagyunk, hogy a tengeren való halálokat csökkentsük, megelőzzük. Bármi történik is előtte és utána. Ha valaki tengerbe full, akkor minden felesleges és céltalan. Köszönöm szépen. Van egy két perces videóm, amit nagyon szeretnék megmutatni önöknek. Köszönöm a figyelmüket.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 you very much. Köszönöm szépen. Szöreb úrnak a következő hozzászóló Filip de Broiker, aki az Odysseus hálózat koordinátora. Kérem, próbálja röviden összefoglalni, mert már, vagy betartani a hozzászólási időt, mert már kicsit elkéstünk. Köszönöm szépen, természetesen, elnök úr. Nincs videó. jogász vagyok, és hogyha valaki jogász, és jogászként menedékesekkel, menekültekkel foglalkozik, főleg menedékkérőkkel, akkor egy kérdés ö, okoz álmatlan ö, éjszakákat az embernek, hogy lehet az, hogy próbáljunk, hogy, hogy próbálunk folyamatosan egy közös európai menedékrendszert létrehozni, de nincsen mégsem legális módja annak, hogy valaki eljusson arra a helyre, ahol menedéket kérhet. Tudom, hogy ez rendkívül nehéz kérdés, ezt jogilag megválaszolni. Évtizedek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon nehéz a menedék jog kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, mert ez az egész nagyon fragmentált. Vannak olyan jogászok, akik a menedék benyújtásával foglalkoznak, vannak olyanok, akik a menedék elbírásával, tehát szét van darabozva, aprózva ez az egész folyamat. Egyes esetekben a menedékeseket jó, hogyha nem akadályozzuk meg, hogy egyáltalán megérkezzenek Európába és benyújthassák a menedékkérelmüket, mint például a földközi tengeri térségben. Ami a politikai kérdéseket illeti, aki követi az eseményeket, és emlékszik arra, hogy hány olyan következtetés volt, amelyeket nem hajtottak végre, a politikusok, vagy amelyek nem hoztak eredményt. Az első halálesetek óta Lampedusa környékén, a mediterrán térségben létrejött a Task Force, az Európai következtetésekben azonban ez nem szerepel, és most újra kezdjük az egészet, újra és újra kezdjük ugyanazokat a lépéseket. Ami a szolidaritást illeti, ez egyre nagyobb figyelmet kap ez a kérdés a jogászok részéről. Azt hiszem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy jogi elv, ez nem csak politikai elv, ez nem csak erkölcsi feladat, hanem ez egy jogi elv, és ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikkéből is teljesen világosan levezethető. És ezt azonban nem megfelelően hagyjuk végre, és ebből egyértelmű következtetéseket lehet levonni. Hogyha komoly vitát nyitunk a szolidaritásról, akkor beszélnünk kell minden típusú szolidaritásról, a fizikai szolidaritásról, az emberek elosztása, a pénzügyi szolidaritás, a pénzterhek elosztása és az operációs szolidaritás, ez pedig a források elosztása. És hogyha értékeljük azt, ami történt európai szinten, el kell mondanunk, hogy nem mondhatjuk azt, hogy semmi nem történt, de azt mondanunk kell, ki kell mondanunk, hogy nem történt elegendő dolog. A politikai vita szintjén én azt mondanám, hogy nagyon kevés az, ami történt. Én őszintén szóval nagyon felbosszantom magam akkor, amikor minisztereket, magas szintű tisztviselőket hallok arról, hogy beszélve, hogy hogy menedékkérőkről beszélnek, abszolút számokat, neveznek meg relatív számok helyett. Mit jelent az, hogy az én ország ennyi bevándorlót fogad be, a tiéd meg amannyit, hogyha nem nézzük meg, nem relativizáljuk ezt, nem nézzük meg, hogy melyik országnak mennyi a lakossága, melyik országnak mennyi forrás áll a rendelkezésre, és az újságok tele vannak ilyen számokkal. Úgyhogy itt az ideje, hogy megnyissuk a vitát az adatokról, a szükséges adatokról. És nagyon sajnálatos, hogy évek óta az Európai Bizottság nem állított rendelkezésre megfelelő adatokat. A tagállamok felelősségének megállapítása nem egyszerű, feltételeket kell megszabni, ez politiz, átpolitizált kérdés, de hogyha megnézzük azokat a tanulmányokat, amelyek készültek, Nagyjából és egészében ugyanazokra a következtetésekre jutunk. Vannak olyan tagállamok, amelyek tesznek valamit, de nem eleget, vannak olyanok, amelyek semmit nem tesznek, és vannak olyanok, akik erejükön felül teljesítenek. Nem csak a kvótákról kell beszélni, hanem a kapacitásról is, és annak ellenőrzéséről, hogy egy ország, amely bizonyos kvótát vállal vagy kap, kapacitással rendelkezik-e erre. egyértelműen, illetve kérdésként is föltehetjük, szükséges például a Dublini szabályozást objektív módon felülvizsgálni. Miután az Európai Bizottság azt mondta, hogy ez lehetetlenség, ami nagyon furcsa, mert az Európai Bizottság azt is meg tudja mondani, hogy hány halat kell kifogni, vagy lehet kifogni a tengerből ahhoz, hogy a biodiverzitást fenntartsuk, de a Dublini egyezményt mégsem lehet felülvizsgálni. De most meg hirtelen mégis fel lehet, felül lehet vizsgálni. Nagyon fontos az, hogy ezt a rendszert megváltoztassuk, vagy teljesen, vagy legalább kísérjük, kiegészítsük módosításokkal. Természetesen a nehézség továbbra is az, hogy ez az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. Hogyha végrehajtásról beszélünk, a személyek újra elosztásának végrehajtásáról, ez nagyon nehéz kérdés. Hadd hívjam fel a figyelmüket Éler Rapoport közgazdász által készített anyagra. Olaszországban együttműködünk migrációs témában. Azt mondta, hogy fontosak voltákat meghatározni, közben a tagállamok kat arra lehet bízni, biztatni, hogy kereskedjenek ezekkel a kvótákkal, vagy a kvótákon felül. Ez egy nagyon furcsa módja a kérdés megközelítésének, de mivel ennyire nehéz helyzetben vagyunk, szükséges lehet ezt a lehetőséget is megvizsgálni. Végül pedig, ami az elemzést illeti, Természetesen a vitát nem lehet a menedékre koncentrálni, a menedékjogra koncentrálni, a szolidaritás egy globális kérdés, és legalább azt a kérdést magába kell, hogy foglalja, hogy mi a helyzet a külső határokkal. Oroszország esete világosan megmutatja, hogy a szolidaritás, a határ ellenőrzés és a menedékpolitika között összefüggés van. És akkor itt felmerül a Frontex jövőjének kérdése. Mi lesz a Frontex-el? Hogy fogjuk finanszírozni? Hogyan tudunk több pénzt juttatni a Frontexnek? Folytathatjuk-e ezt anélkül, hogy a Frontexet átalakítanánk egy integráltabb szervé, amely európai határőrökből állna a jövőben. Sajnos nincs időm további elemzésekbe bocsátkozni, de a fő következtetéseket hadd vonjam le. Zárásként két elemet említenék. Először is azt gondolom, hogy a szerződés 80-as cikkét megsértjük, tehát szerződés szegésre kerül sor ezen a ponton. Ez tehát nem hajtjuk végre megfelelően, nem hajtja végre megfelelően az intézmény. Múlt héten a kollégákkal minden ügy, jogász egyetértett abban, hogy ez egy manifestálódott egyértelmű szerződés szegés. Persze az Európai Unió mérlegelésére van bízva a szolidaritás szolidaritás értékelése, tehát de jogi szempontból annyira egyértelmű ez, hogy megalapítható a szerződés megsértése és emellett úgy tűnik, hogy semmi nem történt az átmeneti védelem tekintetében. Valóban válsággal nézzünk szemben. Vannak itt bizonyos végrehajtás, szolidaritás végrehajtásra vonatkozó elemek, de nem született semmilyen ajánlás vagy javaslat az Európai Bizottság részéről, ennek a mechanizmusnak a beindítására. Ezért gondolom azt, hogy ha most az elkövetkezendő hetekben semmi komoly dolog nem lesz, és ezt nem hagyják végre, az Európai Parlament dönthet úgy, hogy az Európai Bírósághoz fordul, és az Európai Bírósághoz fordul, és az Európai Bizottságot bepereli, tétlenség miatt. Persze ez nem a legjobb eredmény, mert ez csak egy jogi eredmény lenne, de ez egy utolsó ö, lehetőség lenne. A időm lejárt, de a szolidaritással kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez igen, ez egy belső vita, ennek belső dimenziója van, de ne felejtsük el, hogy van egy külső dimenzió is, hiszen nem beszélhetünk relokációról, a bevándorlókkal kapcsolatban, mert ahhoz képest, hogy Jordániában, Libanonban és Törökországban mennyi menekült van, ahhoz képest Európában nagyon kevesen vannak a menekültek. Tényleg ez az egész nevetségesé teszi a tehetetlenségünket és a döntéseinket. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen eh, De Braik eh, úrnak. Konstantopoló asszonynak fogom megadni a szót, aki a Hellén Parlament elnöke. Azt hiszem, hogy ez a megfelelő pillanat. A nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek együtt kell működni. Tessék önél szó 10 percre. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tényleg nagy megbecsülés számomra, hogy meghívtak, és hogy a szakbizottságuk előtt beszámoljak a személy szerint én, de a görög parlament is a szakbizottságukat nagyon fontos bizottságnak tartja, a tekintetben, hogy Európa milyen irányban halad a polgári jogok igazság és belügyek szakbizottsága Muszáj, hogy beszéljen erről a nagyon fontos témáról, és muszáj, hogy megvizsgálja a bevándorlást, a menekült áramlatot, méghozzá emberi jogi szempontból. Az Európai Unió alapjogi kartájára szeretnék utalni, ez teljesen egyetemen és szorosan kapcsolódik a mi vitánkhoz, az emberi méltósághoz, az élethez való jog, a kínzás tiltása, az embertelen büntetések tiltása, az személyes adatok védelme, menekült jog, a jog a hatékony jogorvoslásra és a korrekt eljárásra. És fontos, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy ezek alapvető nemzetközi jogok és kötelezettségek, amelyeket biztosítani kell minden egyén számára, aki európai területen található, vagy pedig európai területre próbál eljutni. Most görögül fogom folytatni és anyanyelvemen fogom megtartani a beszámolomat, illetve folytatni. Emlékeznünk kell arra, hogy holisztikus megközetést kell alkalmazni a bevándorlással kapcsolatban, de ezt nem különíthetjük el a bevándorlás és a bevándorlási folyamok gyökerétől azért válnak az emberek menekülté, vagy bevándorlává, mert egy háborús helyzet, egy háborús övezetből akarnak eltávolodni, vagy pedig egy antidemokratikus rezsim, diktatórikus politikai helyzetből akarnak elmenekülni, ami veszélyezteti a szabadságukat, vagy pedig olyan erőszakos cselekmények fenyegetettsége elől menekülnek, amelyek az életüket vagy az emberi méltóságukat fenyegeti. Görögország, hazám, bevándorlókat és menekültöket is fogad nagy számban. Ugyanakkor az legutóbbi öt évben figyeljük azt is, hogy honnan érkeznek ezek a bevándorlók. Humanitárius válság övezetekből menekülnek, és egy Európai Uniós országba kívánnak eljutni. Országunk az egyik első tagja volt az Európai Uniónak. Mély humanitárius válságövezetekből menekülnek ezek a személyek, ami akkor alakult ki pont, amikor a mi országunkat az úgynevezett memorandum hatája alá helyezték. A önök szakbizottsága nagyon jól tudja, hogy az én generációmban, vagy akár a fiatalabb generációban is több ezer, vagy talán több tízezer olyan személy van, aki el kell, hogy hagyja Görögországot, mert nem tudnak megélni, nem tudnak méltó életet biztosítani a maguk számára, a családjuk számára, a saját hazájukban fontos, hogy beszéljünk ezekről a jelenségekről is, és ezekről az adatokról is, amikor a szolidaritásról beszélünk. Hiszen a szolidaritás az nem egy elvont dolog. A szolidaritásnak a tartalma teljesen konkrét, pontos, és ahhoz, hogy a szolidaritás megvalósuljon, ahhoz a, egy ország lakossága számára tovább a menekültek és a bevándorlók számára is biztosítani kell azt, hogy méltó életet élhessenek. A földközi tengeren az utóbbi években olyan helyzet alakult ki, ami egy vízi temetővé alakította át ezt a tengert. Ne csak számokról beszéljünk, hiszen itt emberekről van szó, amikor bevándorlókról és menekültekről beszélünk. Meg kell magyaráznunk, hogy mit is jelent az, amikor valaki akár az életét is kockáztatja, fölszáll egy lélekvesztőre, vállalja azt az egészen magas kockázatot, hogy esetleg útközben meghal, tehát kész arra, hogy ilyen módon is elmeneküljön, mert olyan helyzet alakult ki a hazájában, ami az életét veszélyezteti. 2014 karácsony időszakában volt egy az Adriai tengeren egy komp kompon görögök Görögországból Olaszországba utaztak, és görög porgálok technológiával, tévével végigelhették percről percre azt a drámát, ahogy ez a komp elsüllyedt, ahol a, ahogy a fagyos vízbe belefulladtak ezek az utasok, és akkor megértették, hogy milyen az a drámai helyzet, amit ezek a csöndes áldozatok végigélnek, akiknek a hangját soha nem halljuk, de akik a földközi tengerben lelték a halálukat. Ezért a ezért nemzeti parlamentek is hangot kell, hogy adjanak a menekülteknek és a bevándorlóknak. Március 21-én a görög parlament megnyitotta a kapuit a bevándorlói közösségek számára, és a fagyűlölés ellen harcoló szervezetek számára, és egy félig hivatalos megbeszélést, vitát tartottunk, amit a televízió is közvetített hazánkban. Ez egy nagyon fontos eszköz volt ahhoz, hogy megértsük a bevándorlókat, a menekülteket, hogy eloszlassuk a félreértéseket velük kapcsolatban. Március 8-án ahogy egyébként tehát március 8-án egy szíriai lányt tüntettünk ki, 2014. szeptemberében három napon keresztül harcolt az életéért a vízben, miután az a hajó, amelyen utazott elsüllyedt, Kréta közelében, és két újszülöttet is életben tartott, ők nem az ő gyermekei voltak, az egyik gyermek megmenekült, a másik meghalt. Ez a lány ma hős, és azt mutatja, hogy az emberi jogokat milyen módon kockáztatják ezek az utak, és mi felelősek vagyunk ezekért a helyzetekért. Nem beszélhetünk ilyen technikai adatokról, csak parlamentként, a lakosság és a társadalom képviselőjeként humánus, szociális, igazsági témákkal kell, hogy foglalkozzunk, terminusokat kell, hogy használjunk, és a fekete humor sem megfelelő nagyon sokszor hallunk ilyen megjegyzéseket is bizonyos kormányok részéről. Ez a fekete humor, ami például hazámban is teret nyert, és amely rasszista cselekvésekre bújtat föl, tisztogatásra. Ez nem elfogadható az idegengyűlölet, az másság gyűlölete elítélendő. El kell ítélni az ilyenfajta logikát. A, támogatni kell a jogot, az emberi toleranciát, és nem szabad az Európa mint egy bástya elvet követnünk. Nem lehet lezárni a határokat, főleg a földközi tengeren. Mindez alibiként szolgált az gyűlölet és a gyűlölet számára. Parlamenti képviselőként nemzeti parlamentként és európai parlamentként is az a kötelezettségünk, hogy minden kezdeményezést megtegyünk, amire szükség van, és amivel el lehet érni azt, hogy mi az európai polgárok képviselői büszkék lehessünk, és maguk az európai polgárok is büszkék lehessenek a mi föllépésünkre. Nem, nem készültem videóval. Egy olyan munkát kell, hogy bemutatnunk, egy olyan műveletet kell tudnunk bemutatni, ami fel tud lépni az emberi jogok sértése ellen, ami határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az igazságtalanságokkal szemben föl lehessen lépni, Nagyon fontos, hogy Európa ne legyen az ellensége az ilyen irányú elképzeléseknek. Nagyon fontos, hogy voltak már kezdeményezések az Európai Parlament részéről 2014. decemberében született egy határozat, az Európa Tanács is határozatot hozott, a Európai Uniós parlamenti elnökök is határozatot hoztak, de ezek nem a célt kell, hogy jelentsék, hanem ezek az első lépéseket kell, hogy jelentsék az ilyenfajta határozatok. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közösen és hatékonyan, határozottan kell, hogy föllépjenek a szolidaritás témájában, a, helyes, a terhek helyes megosztása tekintetében, és fontos, hogy tiszteletben kell tartani a szerződéseket, a megállapodásokat, tiszteletben kell tartani azokat a biztosítékokat, amelyek miatt Európa valóban minden emberi életet véd. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Kicsit hosszabb hosszabbak voltak a prezentációk, fél óránk van a felszólásokra. A, persze a felszólás az lehet kérdés is, viszont ez azt jelenti, hogy a válaszokra is időt kell, hogy hagyjunk a vita végén. Először az előadóknak, árnyék előadóknak és koordinátoroknak adnám meg a szót és hét további képviselő is kért szót eddig. Ez azt jelenti, hogy az egyes felszólalások egypercesek lehetnek. Kérem, hogy a legfontosabb témára koncentráljanak, ezt előre is megköszönöm. Roberta Metzula, néppárti frakció. Köszönöm szépen. Igyekszem nagyon röviden szólni, korábban többet, hosszabban beszéltem, mint eh, szabad lett volna. A programmal kapcsolatban, amelyet az Európai Bizottság néhány nap múlva kiad, és amelyről Strasbourgban majd tárgyalunk, nos azzal kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, hogy mindaz, amit ma hallottunk, és mindaz, amit eh, még Strasbourgig majd el, eh, elhangzik, egy olyan programot kell, hogy eredményezzen, ami használható a legnagyobb mértékben az okoz az állampolgároknak csalódást, hogyha az Európai Bizottságtól egy olyan programot kapunk, amely nem elég konkrét, amely nem mond eleget. Azokra, vonat, azokra a pontokra vonatkozóan, amiket szeretnénk, ha benne lenne. Nem beszélhetünk akciók meghatározása nélkül, és most abba is hagyom, hogy mások is kaphassanak szót, és köszönöm szépen mindenkinek, aki ma itt felszólalt. Köszönöm. Eh, azt, hogy az eszendétől egy percben. Köszönöm. Két rövid kérdésem lenne, hogy tisztázunk eh, néhány témát, és hogy előre tudjunk lépni. A nyilatkozatok alapján is, amit sok politikustól hallunk, a mentéshez való hozzárulás tekintetében az egy dolog, de hogy azt mondják, hogy az ő országokban ne jussanak be bevándorlók, hogy ezek maradjanak Olaszországban. A profe Olaszországban a professzorútól kérdezném, hogy vannak-e jogi kötelezettségek, az admirálistól pedig azt kérdezném, hogy az erkölcsi kötelességen kívül vannak -e egyéb tengeri szabályok és előírások, amelyeket ezek a nyilatkozatok megszegnek? Kvereb úrtól kérdezném, meg tudja mondani, hogy a önök missziója által megmentett személyek hova kerülnek? Köszönöm. Köszönöm. Első árnyék előadó a listámon, Cecilia Wikström, a DEL frakció. Thank you very much. Well, dear... Köszönöm szépen, kedves kollégák! De Bröckers professzor azt mondta, hogy a közös európai menekültügyi rendszer nem közös, ha jól értem az üzenetét. És ezzel egyetértek, hat tagállam fogadja be a menekültesek, menekültkérőknek a 80%-át. Pedig ez egy közös rendszer kellene, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy nem is közös, hanem központosított rendszerre van szükség, amely azonos mind a tagállamok számára, és európai, és nem hagyja, hogy egy-egy tagállam egyedül küzdködjön a problémával, mint Málta, Olaszország. És az is világos, hogy a, a Dublini megalapodás tisztességet, tehát nem, nem osztja el a tagállamok között a menekültügyes kérőket a tagállamok között. A Dublin 2-t és a Dublin 1-et is alaposan végigfigyeltem, és nézem azt is, hogy milyen bírósági határozatok születnek, mellesleg egy hasonlóról szavaztunk is. A, miért mondom, hogy központosított európai rendszer a menekült kérelmek elbírálására és a Dublini elv alapján a menekültek szétosztására. A jövőben ez egy erősebb EASZO lehet. Nem tudom, hogy Debrückner professzor mi a véleménye erről. Egy kötelező allokációs kvótát kell úgy gondolom létrehozni, kvantitatív alapok alapján, lakosság, GDP, stb. alapján kell ezt meghatározni. De minőségi alapok alapján is nyelv, kapcsolatok, kulturális, családi kötődések, stb. De a, az EASO megbizatásának bővítésével ez az ügynökség egy új elosztási rendszer mellett értékelheti a menekült kérelmeket. Minden tagállamban lehetne egy ilyen képviselet a kéremek feldolgozására, és a frontvonalon segíthetni a tagállamokat. Akkor, amikor szolidaritásról beszélünk, akkor nagyon örülök arra, hogy a 80-as cikkre rámutatott. Láttuk, hogy erre vonatkozóan kutatás is van már, jogalapot keresnek a migrációhoz. Úgy gondolom, hogy ez is aláhúzza, hogy mennyire fontos, hogy használható legyen a 80-as cég. A visszatelepítés, visszatérítés. Tudjuk, hogy 15 tagállam vesz részt az ENSZ HRC visszatérítési programjában. Végül is, amire szükség van, az nem más, mint hogy minden ország vegyen részt. Egyébként nem is beszélhetünk egy közös Európáról. Sőt, de Brugger professzor, kérem, mondja el a Frontex mandatunának kiterjesztését. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy proaktívan tudjuk a kutatás és mentési műveleteket a tengeren elvégezni? Ezer új kérdésem lenne még, de nem mondom el őket. Köszönöm szépen már amúgy is háromszor annyi időt vett igénybe, vagy kétszer annyit, mint eh, szabad lett volna. Kérem a többi hozzászólót, hogy nagyon tartsa magát az időhöz, hiszen sokan szeretnének közbeszól, hozzászólni Barbara Spinelli az Alda nevében egy perc. Grazie. Eh. Köszönöm. Elnök úr. A görög parlamentárnökének szeretném megköszönni, hogy említette ezt az Európa, mint erődítmény képet. Ön ugye azt mondja, hogy csődöt mondott ez az elképzelés, összeomlott. Én nem tudom, hogy esetleg mégiscsak a fejekben még erős az Európai Unióban, és az Európai Unió vezetőinek a fejében ez az Európai Erődítmény. De Georgi, vezérkari főnöktől meg szeretném kérdezni, hogy mit gondol a következőről. Ön nagyon helyesen azt mondta, hogy a Mare Nostrum nem egy pull faktor volt, ezzel teljesen egyetértek. Kérdésem, hogy nem merül fel annak a veszélye, hogy megismétledik ugyanez a hiba az embercsempészek elleni harc tekintetében, és a, hogy esetleg az embercsempészek hajóit el kell süllyeszteni, hogy nem merül fel ugyanaz a hiba, hogy azt gondoljuk, hogy ők a fő felelősök és a pull factor. Még egy dolog, és már majdnem befejeztem, az az illúzió, hogyha úgy nem fognak meghalni ezek az, erő, ezek az emberek, hogyha nem indulnak el ez az európai erődítmény elképzelés. Mit tesznek a harmadik országok, mi történik a tranzitországokban, főleg Egyiptom, Eritrea, semmilyen módon nem biztosítják az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló, Szevalosz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. hogyha az átfogó megközelítésről beszélünk, akkor nem szabad itt a rövid távú kérdésekről beszélni, hosszú távú kérdéseket is végig kell gondolni. Erre a katasztrófára kell koncentrálnunk, de egy kicsit messzebbről kell tekinteni ezt a kérdést. A konfliktus megoldás és egyéb lehetőségek is felmerülnek. Egy dolog, ami mindenképpen eh, segítségünkre lehet, mind rövid, mind hosszú távon, ez például a humanitárius vízumok, tehát jogi megoldások. Nemzeti humanitárius vízumokat ki lehet eh, adni, de ezt az opciót nem használják eh, az országok, ezt nagyon gyorsan be lehetne vezetni. Egy dolog, egy fontos kérdés, amit az Európai tanács utalt a mediterrán térség akut helyzetével kapcsolatban a katonai beavatkozásról volt szó, olyan országban, mint például Líbiában, eh, ahol is a, a hajókat elsüllyesztik, még mielőtt útnak indulhatna a hajó, tehát még mielőtt emberek szállnának a hajóra. Nem tudom, hogy mit gondol erről az admirális, erre kíváncsi lennék. Köszönöm szépen. Ignácio Korea következik az IFTD e részéről. I'm so sorry. Korrao, elnézést. Albrecht elnök úr. Egy percben nagyon nehéz gondolatokat megosztani és kérdéseket föltenni. Próbálok röviden fogalmazni. Úgy gondolom, hogy először is az illetékességet meg kell határozni azzal kapcsolatban elégedett vagyok, hogy az Európai Parlament egy ilyen jelentést készít, és egyébként a múlt heti állásfoglalás is fontos volt, konstruktív volt, mint ahogy eléggé jónak tartom azt is, hogy a bizottság válasza is jó. Juncker óra, mikor beszélt, akkor úgy tűnt, mintha a GUE-nek lenne a tagja, és nem is néppárti lenne, úgyhogy ilyen szempontból elégedett vagyok. Ami viszont végig kell gondoljunk, a részben. Ami viszont elgondolkodható, a nagy illetékesség, vagy az illetékesség lényege a tagállamoknál, tehát a tanácsnál van. És a tanács, amilyen választ ad erre a kérdésre, mert ez egy, nem egy sürgőségi időszak, ez egy történelmi időszak, az, amit a tanács mond ezzel kapcsolatban, ezek nem megfelelő, elégtelen, anakronisztikus válaszok, mert egyáltalán nem képesek se a sürgős helyzetekre választ adni, konkrétan, specifikusan, mert a Triton alapját megemelik, de nem emelik meg a mandátumot. Itt nagyon sok kérdés merül föl, és nem is tud a jövőre programot adni, hiszen egyetemű, hogyha egy történelmi jelenség elett vagyunk, akkor tervet kell felállítani, főleg újra kell gondolni a gazdasági politikánkat azon országokkal kapcsolatban, fejlődő országokkal kapcsolatban, ahonnan menekülnek ezek az emberek. De a nemzetközi politikánkat is végig kell újra gondolnunk, és ez nem történik meg. Én úgy gondolom, hogy itt lejáratjuk magunkat, mint Európai Unió ebben a témában, úgyhogy hangot kell adnunk, és föl kell emelnünk hangunkat a tagállamokkal szemben. Köszönöm az FDD frakció koordinátora Laura Ferrara, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom ahhoz, amit korábban a kollégám mondott, ahogy Broiker professzor is mondta, nem csak erkölcsi kötelezettségünk van, hanem jogi kötelezettségünk is a 80-as cikk alapján szolidaritás és együttműködésre vonatkozóan. Gyakran, de hogy ne azt mondjam, hogy mindig nem veszük figyelembe ezt a kötelezettséget. A, mindig csak számokat nézünk, adatokat nézünk, és nem veszük figyelembe, hogy itt emberek, emberi életekről van szó, gyerekekről, nőkről, férfiakról, nagyon sok időt elvesztegetünk, pedig ezt az időt befektethetnénk konkrét válaszok kidolgozásába is. Pedig ezt az időt csak elvesztegetjük, elvesztegetjük vitákkal, amelyek gyakran frusztráltak, mert haszontalan, véleményem szerint haszontalan és nem megfelelő válaszokat ad a tanács, például ezen viták során Európai Unió tanácsa és a bizottság is. Én azt remélem, hogy az a stratégia, amit májusban benyújtanak, ez meg fog felelni annak, amit Juncker az elmúlt plenárison bejelentett, és hogy a Dublini rendeletet valóban fölül fogjuk vizsgálni új bevándorlási lehetőségekkel Európa felé, mert egyébként csak szándéknyilatkozati szinten maradunk, egy olyan együttműködésről fogunk beszélni, ami csak egy remény a tagállamok között, és a helyzet nem fog változni. Thank you. Köszönöm szépen. Még tizen szeretnének hozzászólni a Libe képviselők részéről. Anna Gomez egy percre, tessék. Köszönöm szépen. Olvastam interjúkat csempészekkel Líbiából, akik nem líbiaiak, és azt mondták, hogy az Európai Unió tartja fent az ő üzletüket azzal, hogy nem engedi belegálisan az, a, a migránsokat. Csak úgy tudjuk a csempészek profitját megtizedelni, hogyha legális bevándorlási lehetőségeket biztosítunk. Természetesen a tehermegosztásra szükség van, meg kell értenünk a humanitárius vízum lehetőségét, hogyan lehet ezt kihasználni. Én azt gondolom, hogy rendkívül sürgős a helyzet, a hitelességünk, a humanitásunk forog kockán. Közös biztonsági külpolitikára van szükség, védelmi politikára van szükség, tudja a katonaság, hogy mit kell csinálni, őnekik megvan a felszerelésük. Elképesztő, hogy a kalózok ellen bevetjük a katonaságot, de a migránsok életének megvédelsére nem. És aztán természetesen a csempészek elleni harc. Elképesztő az, hogy a Frontexnek még mandátuma sincsen arra, hogy a csempészeket elkapja. A tanács ezen nem is gondolkodik. És igen, a végre a hajókat tönkre kell tenni, de nem úgy, ahogy eredetileg tervezték. A tanácsi következtetések túlságosan gyengék, de Brujker úrral teljesen egyetértek. A tanács és a bizottság megsértik a szolidaritásra vonatkozó előírást, a válság nagyon sok ország, az én országom is, amely sokkal többet tehetne a menekültek befogadására, mindig a válságra ö, hivatkoznak, mindig azt mondják, hogy nem tudjuk ezt megengedni magunknak, nem engedhetjük meg a válság miatt. Szolidaritáson alapuló megközelítésre van szükség, és vezetőkre van szükség, akik látnak hosszú távra, és látják Európának a szükségleteit, látják azt, hogy csökken a népesség Európában, és nem csak a legelképesztőbb populista közvéleménykutatásokat követik. Azt szeretném megkérdezni, hogy azzal a 345 csempészel kapcsolatban, akiket olasz jog alapján elfogtak, azokkal mi lett? Miért nem volt ez európai elfogató parancs? Miért nem ö, ö, ö, követ, ö, állítottuk őket Európai Bíróság elő, ahogy tesszük a kalózokkal? Köszönöm szépen, Manafa képviselő egy percre. Köszönöm, egy gyors kérdésem lenne Fofi úrhoz. Azt szeretném tudni, hogy a tagállamok közötti viták során ugye volt, voltak ilyen viták, vannak-e a haditengerészetek között, az admirálisok között viták, hogyan lehet előrelépni, eszmecsere, hogyan hm, van-e véleményük a humanitárius vízummal kapcsolatban, ez holnap nem valósulhat meg, de holnap után talán. Mi a helyzet a hajókkal, ezek visszajutnak-e Szíria, Líbia partjaihoz, és ezek a menekültek, akik nem videón érkeznek, azokkal mi az eljárás? Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Kirkosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, egy perc. Szeretném én is üdvözölni Kosztantopolú asszonyt. Én személy szerint azt gondolom, hogy a humanitárius válság Görögországban nem a hitelnyújtók miatt történt meg, hanem a, a gazdasági be, görögországi gazdasági problémák miatt. De nem ebbe szeretnék most belemenni. A Frontex-re szeretnék rátérni. Egyes tagállamok háromszorozni akarják ennek a költségvetését a megmentési politikával érdekében. Mi az ön kormányának az álláspontja a Frontex tekintve? Köszönöm szépen. Kádesz képviselő következik. Членки с особено голям натиск. Bulgária az egyik olyan tagállam, amely valóban amelyet sújt a menekült áradat. Mindig is kértem szolidaritást, mindig is kértem, hogy osszák meg az európai tagállamok ezt a terhet. Ez az oka annak, hogy annyira örülök most, hogy az Európai Tanács úgy határozott, hogy lépéseket kell tenni a, mielőbb a menekültek helyzetének rendezése érdekében, és a kvótákat is el akarnak fogadni. Nem biztos vagyok abban, nem vagyok biztos abban, hogy javaslatainkat beveszi majd az Európai Bizottság a migrációs programba, de az Európai Parlament szempontjából ez nagyon fontos lenne. Remélem, hogy a jelentés nem csak egy régiót fog figyelembe venni, hanem minden külső határt. Ha nem így teszi, akkor egyszerűen az emberek majd át fognak, az embercsempitek át fognak venni. A Fekete-tenger felüli Európai Uniós határa például. Ez az oka annak, hogy a minden döntést el kell, hogy fogadjon minden tagállam, amelyeket most tárgyalunk, holisztikus megközelítése van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdések, amit én is fel akartam tenni, so, ö, tulajdonképpen sok közülük elhangzott már, de van még valami. amit nagyon fontos a tartok, hogy önökön keresztül is vannak-e privát eh, magánszereplők, és ha igen, akkor ezt eh, hogyan eh, tudják fogadni? Pozitívumnak tekintik, vagy pedig terhet jelent az, hogy magánszemélyek is adott esetben embereket próbálnak menteni. Hogyan lehet ilyen helyzetben megszervezni a mentést? Svédországban nagyon sok mindent próbálunk tenni, a, és gondolkozunk azon, hogy nem lehetne más szereplőknek is bekapcsolódni a mentési akciókba. De az is lehet, hogy ezzel adott esetben még több kárt okozunk. Kíváncsi vagyok a véleményére, milyen forrásokra van még szükség a, fe, a jelenlegieken túl, és hogyan tudják, hogyan tudják a tapasztalatokat is átadni hogyan tudnánk befolyásolni mi a tanácsot, a bizottságot, mert eh, nagyon, ugye nagyon fontos, hogy, hogy lássuk, hogy itt eh, az embercsempészekről van szó, olyanokról, akik eh, megölik az embereket a, te, a földközi tengerben. Köszönöm szépen, Piok asszony a következő egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadóknak mindazt, hogy egyértelművé tették, hogy mi a különbség az életmentési misszió és a határellenőrzési küldet misszió között. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a bizottság, ez a parlament követelje a tanácssal, hogy ilyen szégyenletes következtetésekkel soha többet ne álljanak elő, mint legutóbb, mert úgy tűnik, hogy mintha kétfajta felfogás lenne az egyik a, a határellenőrzésre, a migráció és menekültügyi politika kiszervezésére, és a az embercsempészekre figyelnének, egy ilyen szuper Frontexet akarnak, és van egy másik rész, aki a szolidaritásról akar beszél. A szolidaritás a tagállamok között igazából úgy gondolom, hogy hát ez egy ilyen obszén használat, mert a szolidaritás az a háború és a konfliktus idején van. Életet kell mentsünk és utána kell tudjunk védelmet adni. Az EU forrásokat pedig célirányosan kell tudni felhasználni. Köszönöm, hogy mindezt elmondta, és köszönöm, hogy a szolidaritást egy más formában jelentették meg, és bemutatták, hogy ennek valóban az életmentésben él, értelme van, és véd vagyok és nem szabad, én is ezt mondom a kormányokat, nem szabad a másik 27 mögé bújni. Nem, elő kell állni, és meg kell mondani, hogy mit tudunk mit tenni. Talán támogatni kell a Mária Nostromot. Lehet, hogy más országoknak be kell végre kapcsolódni. Köszönöm szépen. Májer asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki ebben a teremben saját szempontjait mondja el a földközi tengeri térség szörnyűségeivel kapcsolatban és úgy gondolom, hogy a legtöbb kollégával ellentétben az én véleményem tehát meglepő. Az egyre több illegális bevándorló próbál az Európai Unióba kerülni, és ennek az eredménye csak még több halott. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az illegális bevándorlók Ausztrál modelljét kellene egy kicsit megvalósítani. 40 ezer eh, illegális eh, bevándorló volt 2014-ben a hivatalos számok eh, miatt, óriási kockázatot jelentenek a, a mentésben résztvevő alkalmazottak, hajón dolgozók számára, és nem is beszélve a költségekről. Köszönöm. Winberg asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Borzasztóak a katasztrófák, ebben egyetértünk. Megoldást is kell találni, és sajnálom, mert senki nem mondta azt, hogy talán a helyszínen kellene a menekültáborokban segíteni az embereken. Ez is egyfajta szolidaritás lenne, hogy ott segítsünk nekik. A frontex kapcsolatban hadd kérdezek én is valamit. Egy héttel ezelőtt voltam a Frontexnél én is, és eh, a, a, a, a külső határok őrizetéről beszéltünk, de a mentési akción, kereszt, eh, akción kívül van emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem. Erre is mint kihatással van ez. A brit javaslatok közül talán üdvözölni lehetne azt, hogy használják fel az ENSZ mandátumát arra, hogy hadihajókat küldjünk a földközi tenger térségébe, és akkor az, a katasztrófák mögötti bűnözőket is fel lehetne göngyölni. Köszönöm szépen. A következő. Cekovszki úr. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A megoldásról beszélhetek. Mi történik azokkal, akik nem kapják meg a menekültjogot? Hova rakják, hova mennek ők, hova kerülnek vissza? Ez, érdekli, ez érdekel bárkit is? Akkor, amikor a videókat nézzük, akkor és az, a, az információm alapján én úgy tudom, hogy ezek az emberek az összes pénzüket erre e, költene, költék e, Eritreából, Líbiából, ugye feladják az összes vagyonukat, és amikor Európába érnek, akkor egyszerűen nem elégítik ki a, refü- a menekült státusz követelményeit. Lehet-e tudni, hogy milyen sors vár ezekre ilyen helyzetben? Az, a, az utolsó kérdésem pedig az, de Brucker professzorhoz, hogy alapvetően ön azt mondta, hogy az embereknek legális utakat kell biztosítani a migrációhoz, vagy a menekült kér, menekültes kérelemhez itt Európában. Hogyan gondolja ezt? Jogi értelemben hogyan lehet ezt megoldani? És gyakorlatilag hogyan? Irodákat akarunk eh, konkrét megoldásokkal, vagy hogyan? Jurek úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Eredményekről beszélünk, de a, a zámám mögötti okról nem beszélünk, a polgárháborúból Szíriában és Líbiában, hiszen ezek nélkül emberi dráma e, lesz csak e, az eredmény. Meg kellene néznünk, hogy mi az, ami a helyzetet destabilizálja Egyiptomban, hiszen e, itt is elvileg lehetséges a, a polgárháború. Meg kell gondolni, hogy milyen lépéseket tudunk tenni. Van egy másik kérdés is, ahogy az előbb elhangzott, hogyha azt a benyomást akarjuk tenni, hogy Európa befogadhatja a menekülteket, akkor egyszerűen egyre többen jönnek csak. Szeretnénk mindenkinek azt javasolni, hogy önmegtartóztatást gyakoroljunk, hogy próbáljunk nagyobb együttérzéssel természetesen nézni. Lengyelország is több ezer menekültet fogadott be eh, Csecsenföldről. Eh, nyilvánvalóan az erősebb európai országok titkos szolgálatokat eh, állítottak rá, és Putyinnal működtek együtt abban az esetben. Köszönöm. Listánomon utoljára egy percben de Priúr kap szót egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem Fofi admirális hozzászólását, nagyon humanista ez a hozzáállás. Mit lehet most tenni, mit tesz most az olasz flotta a Frontex-szel kapcsolatban? Ugye nagy tudásuk van, ezt a tudást kihasználja a Frontex, hogyan szervezik meg ezt a dolgot? Másodszor, teljesen aláírom, amit Cecilia Wikström mondott, sajnos már elmond, elment, az integrált rendszerről beszélt, ugye a menedék jogok megvizsgálásával kapcsolatban. Nagyon fontos ahhoz, hogy, ez, eh, ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy az emberek meghalnak azért, mert menedéket akarnak benyújtani, el, megelőzzük ezt, legálisan be lehessen nyújtani a menedéket. Eh, az Európai Bizottság és a tagállamok miért vannak ilyen nagy ellenérzéssel ezzel kapcsolatban? Miért nem lehet egy meglévő rendelkezést kihasználni az ideiglenes védelmet, amely nagyon sok problémát megoldana, például azoknak az újra szétosztását, akik megérkeznek az európai területre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez volt a hozzászólások listája. Most pedig megadom a szót az előadóinknak. Kb. három percre fejenként. Próbálnak meg néhány kérdésre válaszolni. Tudom, hogy ez szinte lehetetlen. Talán fordított sorrendben kellene eljárnunk. Konstantopuló asszonyt kezdeném. Kérdezném, hogy ő kezdje. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy eh, egyértelmű mindenki számára, hogy többet kell tennünk. Sok hozzászólásban azt érzem, hogy kritikusak a hozzászólók a végrehajtó hatalommal kapcsolatban. De amire mindenkit eh, ösztönöznék, az az, hogy lépjünk fel. A parlamentek és a parlamenti képviselők bizony fontos szerepet játszanak, és aktív módon bátoríthatják azokat az intézkedéseket, amelyek azokat az értékeket és jogokat képviselik, amelyeket nem csak így érdemes, hanem amelyeket meg kell védeni. Ami arra vonatkozik, hogy Európa erőd lenne, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ez nem csak politikai következtetés, hanem ez az életből levont tanulság. Európa, mint erődítmény, ez megbukott. Arra koncentrálni, hogy valahogy mm, ezeket a határokat meg tudjuk erősíteni, és védelmezni tudjuk Európát, tényleg nem szeretem ezt a szót, mert tényleg szerencsétlen emberekre, menekültekre, menedékkeresőkre úgy tekintünk ezáltal, mint hogyha veszélyforrás jelentenének. Minden esetre ez egy abszurd gondolat. Ez szembe megy a logikával, és szembe megy a földrajzzal, a geográfiával. Felmerült egy kérdés a kormány álláspontjával kapcsolatban, a Frontex-re vonatkozóan, Hát nálunk ugye a hatalom megosztás elve érvényesül, én a parlament elnöke vagyok, úgyhogy a kormánynak intézett kérdést nem tudom megválaszolni, nem akarom megválaszolni. Ami azonban biztos az az, hogy a parlament és a parlamenti képviselők nek nagyon érzékenyen kell reagálniuk a humanitárius jog megsértése és az emberi jogok megsértése eh, kapcsán úgynevezett eh, felügyeleti operációk során. Görögországban drámai példák voltak, például azoknak a példája, akik farmakonészében eh, vízbe fulladtak, amik állítólag, amikor a hajójuk egy mentési akció során felfordult, felborult, aztán később kiderült, hogy gyakorlatilag olyan módszereket használtak, amelyek a közmagájogot és a nemzetközi magájogot és a tengeri jogot is megsértették hogyha ellenőrző eljárást akarunk bevezetni az emberi jogok védelmében, ez talán megelőzhetné ezeket az eseteket. Válaszolni szeretnék a menekültáborokra vonatkozó kérdést. Ez egy teljesen világos volt, hogy nem beszélünk eleget erről a kérdésről. Az úgynevezett menekültek befogadására vonatkozó eljárásról. A Görögországban ezzel a hosting eljárással kapcsolatban a fekete humor kérdése merül fel. Azok a menekült táborok, amelyek úgy néztek ki, mint a koncentrációs táborok. Nem volt szanitáris lehetőség, a legalapvetőbb emberi jogok és szükségletek tiszteletben tartása nem történt meg. Ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni. Végül pedig szeretném kiegészíteni a svéd képviselő által tett megjegyzést. Valóban a szolidaritás a szolidaritást a szükséget szenvedők felé kell gyakorolni, és a szolidaritásnak olyan a szolidaritás olyan legyen, ami megérdemli ezt a levet, nevet. Ami egy, egy olyan állam, amely az emberi jogokat, mint értéket védelmi, védi, ezt a szolidaritást ennek demonstrálnia is kell. Nem csak az emberek felé, hanem más tagállamok felé is. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. De Broeke professzor, őnek is három perce van. Kérem, hogy próbáljon válaszadni a kérdésekre. Köszönöm szépen. Röviden, nagyon röviden tudok válaszokat adni. Először is ne felejtsük el, hogy a szolidaritás jogi kötelezettség az EU jogban, de sajnálatos nem a nemzetközi jogban, kivéve bizonyos területeken. A nemzetközi menekült jogban nincs jogilag kötelező szabály, ami a szolidaritást tartalmazná, a tagállamok közötti vagy államok közötti szolidaritást. Ezért a letelepítés egy olyan téma, ami nem kötelező az államok számára. Az EU jogban a 80-as cikkben van egy kötelezettség, de döntési szabadsága van az uniónak a tekintetben, hogy ez hogy történjen. Azt nem lehet vitatni, hogy a 80-as cikk alapján minden tagállamnak be kell fogadnia menekült jogot szerzett embereket, esetleg olyan tagállam lehet, amelyik fizet ezért, hogy kevesebb menekültet fogadjon be. Minden esetre a közös európai menekült rendszerre vonatkozóan. Első megjegyzésem, hogy ne felejtsük el, hogy ez nem a jogalkotásra korlátozódik. A rendszernek fontos része a jogalkotás, de a végrehajtás, az együttműködés is, az EASON keresztül, a finanszírozás és a szolidaritás, valamint a külső dimenzió, ezek is elemei és attól tartok, ez nem mindig egyértelmű. Néha azt mondják az emberek, hogy a jogalkotás megszületésével a közös jogi rendszer készen áll. Kellene központosítottabb rendszer? Igen, egyetemen. Meg tudjuk -e ezt gyorsan oldani? Attól tartok nem. Készítettünk javaslatokat a hálózatunkkal együtt, ami 2000 2010-ben Európai Parlamenti jelentés részévé vált, javaslatokkal értünk, például, hogy az EASO mandátumát meg kell erősíteni, azért, hogy legyen illetékessége és iránymutatásokat, adminisztratív iránymutatásokat küldhessen a tagállamoknak, amelyeket követniük kell, kivéve, hogyha egyértelműen észszerűen meg tudják magyarázni, hogy miért nem követik ezeket és ezt bírósági kontroll alá lehetne helyezni. Nagyon érdekes lenne az EASO helyzetének a megvizsgálása, de azért az EASO értékelést magáncég végzi, akit az EASO fizet. Most nem tudom, hogy ez mennyiben felel meg a szerződés 70-es cikkének, amely független, objektív értékelést kér. Frontex mandátummal kapcsolatban. Igen, jó lenne néhány pontot tisztázni, kibővíteni, de nem gondolom, hogy ez mindenképpen szükséges. A Frontex most a kutatásra, a felkutatásra és a mentéssel tud és kell, hogy foglalkozzon. Minden egyes információ gyakorlatilag átalakul a felkutatási és mentési akcióvá a tengeri jog alapján a jogi lehetőségekkel kapcsolatban. Szerintem nagyon fontos, hogy vigyázzunk, hogy milyen szavakat használunk. Én a menekült témában beszélnék jogi megadásokról, és nem pedig a bevándorlás esetében. Van-e jogi kötelezettség arra, hogy jogi utat alakítsunk ki a menekült jog területén? Ez egy nagyon ellenmondásos kérdés, és tekintetben a jogászok sem értenek egyet. Azt se felejtsük el, hogy a Genfi egyezmény, szeretjük vagy nem szeretjük, nagyon jó egyezmény, de menekültekről szól, és nem bevándorlásról vagy bevándorlókról. Úgy gondolom a legjobb, de talán nem az egyetlen megoldás a letelepítés, és nem pedig a humanitárius vízum, hiszen nem tudom, hogy a tagállami nagykövetségek hogyan tudnak kezelni nagyszámú igényt. Az UNCHR jobban fel van készülve ilyen nagyszámú emberek igényének, kérelmének befogadására. Az ideiglenes védelmet miért nem használjuk? Természetesen én ezt magam nem tudom. A bizottság és általában az emberek félnek attól az úgynevezett Die Appelder hatástól. Illetve ez azt is jelenteni, hogy a szolidaritást végre kell hajtani, és mindig bizonyos tagállamokban él az az elképzelés, hogy a szolidaritás végrehajtása azt jelenti, hogy büntetik kell azokat, akik nem teszik meg a kötelezettségüket, mert még mindig a felelősségek elosztásáról megy a vita. Egy kicsit az Európai Tanács következtetéseinek a hármas pontja furcsa. Vállalják, hogy a nemzetközi jognak megfelelően harcolnak az emberkereskedelem ellen, de miért nincs itt az ember csempészek szó? Miért az ember kereskedők van itt? Nem tudom, ez talán egy hiba. Köszönöm szépen. Martin Zirep, őt is arra kérem, hogy lehetőleg három percben foglalja össze mondani valójában. I'm happy to say that I'm going to take your three. Nem, nem fogom ezt a három percet kihasználni, mert nagyon elkéstem már én is, és el kell érnem a repülőt. Olyan operációkat végzünk, amelyek a líbiai mentési hatályba tartoznak, Líbia nyilván, Líbián a feladat lenne itt menteni az embereknek, nyilván Líbia még a telefon se veszi fel, nem tudom, hogy a szándékuk megvan-e arra, hogy embereket mentsenek, ez is egy nagyon fontos kérdés. Az az egység, amely koordinálja a líbiai felkutatási és mentési területen, ez a római mentési központ. Olaszország koordinálja a mentést a líbiai területen is, a saját mentési területén kívül. Mind ez tehát a mentési koordinációs központ feladata meghatározni az emberek kitevésének a helyszínét, vagy partra tételének helyszínét, ez nálunk minden esetben Olaszország volt. Nem csak a Libe képviselőknek, hanem az összes európai parlamenti képviselőknek mondom, hogy nyomást kell helyezni mindenkire, ez a, tehát a magán eh, személyekre, akik eh, önöket megválasztották, eh, ugyanolyan nyomást kell helyezni arra a kérdésre, hogy depolitizáljuk az emberek felkutatását és megmentését a nyílt vizeken, és ez kulcsfontosságú prioritás legyen. Köszönöm végül, de nem utolsó sorban. Fofi admirális, kérem, esetleg három percben, ha lehet. Megpróbálom Mártin barátomnak válaszolnék egy pontosítással, hiszen Olaszországot említették a pontosítás a következő. A római mentési központ válaszol, felel, tehát ő a felelős. Ez persze nem azt jelenti, hogy aki egy hívásra nem felel, az nem felelős. Itt libiai vizekről van szó. Jelenleg a libiai hatóságok nem képesek biztosítani a mentést. Olaszország nagyon messze van más országokhoz képest. Olaszország válaszol, ezt megteszi, hiszen ezt helyesnek tartja. De ez egy hivatalos, formális felelősség. Gyakorlatilag és lényegében mindannyian felelősek vagyunk. Kiencse képviselő, hogyha megmentik az bevándorlók életét, de nem vállaljuk az ellátásukat, akkor milyen jogokat szegünk meg. Tehát itt egy hajóról történő mentés történik. A hajó valamely ország zászlaja alatt fut, tehát a parancsnok, illetve az állam illetékességbe tartozik. Amikor ezek az emberek a hajón vannak, illetve átkerülnek a mi hajóinkra, akkor már nincsenek életveszélyben. A parancsnoknak joga van arra, hogy bármely tagállamnak, bármely közeli tagállamtól egy post, egy place of safety üzenetet küldjön, de ezek a nemzetek pozitív vagy negatív választ adhatnak a tekintetben, hogy képesek vagy nem képesek segíteni. A tagállami a felelősség. Konkrét esetben Olaszország mostanáig maximális együttműködés biztosított. Meg kell, hogy értsék, hogy itt ez a szám ez nem mindig elfogadható, Mostanáig meg tudtuk oldani, amikor ez már nem lesz lehetséges, akkor ha más nemzetek eh, nem állnak hozzá hasonló módon a kérdéshez, az súlyos probléma lesz. Spinelli képviselő. Igen, ugyanazt a hibát követjük el, és a, a bűnöző, bűnszervezetekkel szemben hogyan tudunk fellépni és az indulást kéne megoldani, hogy ne induljanak el ezek az emberek, akkor nem halnának meg. Hát én nagyon örülök annak, hogy a Frontex tevékenysége megfelel, működik. Nem tökéletes, a Malenustrom se volt tökéletes, nem ez a megoldás, de egyértelmű, hogy Európa elkezdett reagálni. Biztos vagyok abban, hogy a szár fontos, de fontos, hogy bármilyen tengeri illegális tevékenység ellen harcoljunk. Ha a Frontex ma hatékonyabb, a illegalitás elleni harcban, akkor meg vagyok győződve arról, hogy ez helyes, és garantálhatom, számokkal is meg tudom támogatni, hogy a Frontex a száv területén is hatékonyan lép föl. A hajók elsőjeztése abszurd-e? A hajók elsőjeztése túl általános kifejezés. Megmondhatom, 20 évvel ezelőtt az albán hatóságok, amint újra képesek voltak az országokat képviselni. Ők kérték Olaszországtól a hajók elsüllyesztését, mivel behatárolták azokat a hajókat, amelyek a bűnszervezetek kezében voltak. Ha ma vannak olyan hajók, amelyek halászhajók, és holnap pedig a halászok úgy dönthetnek, hogy ezt másképp használják ezt a hajót, az nem azt jelenti, hogy ez egy célpont lehet. Ahogy pedig so, ahogy gyakran előfordul, hogy a tengeren európai egységeket bűnözök megtámadnak, bűnszervezetek megtámadnak, mert vissza akarják szerezni a bevándorlók szállítására harcolt hajókat. Ezek objektív módon indokolt helyzetek, és az ilyen agresszió ellenében föl kell lépni, és a konkrét esetben akár megsemmisíteni a hajót. A Frontex nemzetközi vizeken föllép-e? Most tanulmányozzák ezt, nem én. Biztos, hogy a Frontex többet is tehet, hogyha több forrása lesz. Ha több tagállam hajókat, helikoptereket fog biztosítani, akkor jobban fog tudni dolgozni a Frontex. Ha jól tudom, az Európai Tanács egy haditengerészeti missziót is tervez, nem feltétlenül egy európai szintű Mare Nostrum érdekében, hanem egy kiegészítő tevékenység céljából nemzetközi vizeken, melynek más lenne a lehetősége, mint a frontex és ez egy pozitív jel lehetne. Ha Európa össze tudja egyeztetni a két igényt, és a két misszió koordináltan tud dolgozni, mindkettőnek más lesz a felelőssége, a európai határok védelme, a meghatár, az egy, esetleges terroristák meghatározása, behatározása, illegális, illegális tevékenység elleni harc és a gyermekek, nők és férfiak mentése, az egy helyes megoldás lesz. Gomez asszony, nemzetközi jog. Két évvel ezelőtt a nemzetközi jog három bűnt határoz meg, bűncselekményt, a kalózkodás, a illegális tevékenység, és a bevándorlókkal való emberkereskedelem. Mi azt kértük, hogy a bevándorlókkal való emberkereskedelem az legyen így mert mi úgy gondoljuk, hogy súlyosabb, mint a rabszolga kereskedelem. A rabszolgák jó állapotban érkeznek meg, viszont a bevándorlók állapotát nem érdekli az emberkereskedőket. Most új nemzetközi jogi védelem védelmet jelent, hogy a bevándorlókkal való kereskedelem tekintetében, amikor eh, rendszeres kínzásnak teszik ki a eh, rabszolgákat, mielőtt felkerülnek a, vonat, a hajóra, hát ugyanilyen körülmények között kerülnek fel a bevándorlók is, tehát ezt a fajta jogot lehet rájuk alkalmazni. Líbiai határ eh, és part kérdése. Itt arra van szükség, hogy be kell határozni, hogy mely intézmény, mely entitás képviselheti a líbiai kormányt, hiszen van egy elismert kormány, de egy olyan állammal fölvenni a kapcsolatot, ahol már eleve 31 törzsre feloszlik, két párhuzamos kormány van, és csak az egyikkel fölvenni a kapcsolatot, annak a kockázata nélkül, hogy erőszakos helyzetek alakuljanak ki, ez hiba lenne. Ha sikerül eljutnunk a partokig, úgy, hogy ez mögött megállapodás van és együttműködés, akkor tudjuk a parti őrzést biztosítani, és így ugye volt egy másik kérdés is, hogy a menekült táborra lehessen átalakítani az ott kialakult táborokat, és ott lehetne helyszínen megvizsgálni a menekült jogi jogosultságokat, de hát ezeken a témákon örök dolgoznak, és még ez nem a valóság. A nem civil szervezetek rendkívül fontosak, nagyon sok olyan tevékenység, amit mi megkezdünk, a, nem civil szervezetek, a civil szervezetek nélkül nem lenne lehetséges. Gyönyörű tevékenységet végeznek, gyönyörű munkát végeznek, és a leginkább antimilitarista szervezetek is bizonyos esetekben a szövetségeseink, és a legjobb, legmegbízhatóbb szövetségeseink. Az olasz flott kérdezte, mit ez. Depre képviselő kérdezte ezt, számokkal válaszolnék erre. A Mare Nostrum missziónak vége van, a Triton viszont megkezdődött. Aki azt mondaná, hogy a Triton nem ment meg senkit, május november 1 és május 6 közti adatok 5761 embert mentett meg, aztán a tengerészet a nyílt tengeren mentett meg, tehát egy, egyrészt harcolni kell a jogellenes tevékenységek ellen, de mentése is foglalkozik. 17 ezer fölötti a szám, 14 ezer, 15 ezer a kereskedelmi hajók, a pénzügyőrség több mint ezer embert mentettek meg, tehát 51.760 embert mentettünk meg 6 hónap alatt, tehát nem mondtunk le egyáltalán arról, hogy harcoljunk a bűnszervezetek ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az eszmecsere véget ért. Köszönet mindenkinek a részvételért. A május 26-a ülésünkön fogjuk a jelentést megtárgyalni. Most mindenkit kérek arra, hogy ha el akar távozni, akkor ezt gyorsan tegye meg, és így két perc múlva meg tudjuk kezdeni a következő témát, interoperabilitási megoldások az Európai Parlament és Tanácsi Határozatra irányuló javaslatról, közféra közszerűsítésének eszköze.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 Okay, colleagues, please, if Kedves kollégák, everybody could take... kérem mindenki foglaljon helyet. We can start with the next item on our agenda. Na, akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra. Could I ask you to perhaps continue talking outside of the room so we can use our time? Kérem, hogy a termen kívül folytassák a magánbeszélgetéseket, hogy rátérhessünk a következő napi rendi pontra. A 14-es napi rendi pont az Európai Közigazgatási Szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldások ISA 2. Az interoperabilitás mind a, mint a közféra közszerű, korszerűsítésének eszköze. A véleménykészítője Véron Lénárt, az illetékes bizottság az ITRE. Benyújt egy vitát szeretnénk folytatni a benyújtott módosításokról. A 54-es pont alapján a Libe szakbizottság az illetékes, először Lenázónak adom meg a szót, aztán az árnyék jelentéstevőknek is mindenki másnak, aki szeretne még hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr, nem fogom megismételni a címet, mert ön ezt már megtette, elmondta, és ez nagyon bonyolult. Két alkalommal beszéltünk a témáról, azt hiszem, hogy általános megegyezés van a két célkitűzéssel kapcsolatban. Ez az ISA 2, ez az ISA program utóda, ez 2016. január 1-től kell, hogy működjön, és másodszor pedig az adatvédelem és a magán, illetve védelmével kapcsolatban megfelelő védelem legyen. 25 módosítást nyújtottak be a kollégák, 6 kompromisszumos módosítójavaslatot dolgoztam ebből ki. Elnézést a kollégáktól, hogy még nem tudtam árnyék jelentéstevői ülést összehívni, de remélhetőleg hamarosan erre sor kerül. A legfontosabb dolog az az, hogy az adatvédelem elvét, privacy by default és a privacy by design elvet ebbe belevegyük, lehetővé tegyük az adatvédelmi hatástanulmányt, és a legfontosabb dolog az, hogy van egy új cikk a szövegben, amely azt mondja ki, hogy azok a megoldások, amelyeket az ISA programban hoznak létre és vezetnek be, ez meg kell, hogy feleljenek az adatvédelemre vonatkozó több jogszabálynak és ezen adatok megfelelő szabad mozgásának. Hogyha a kollégáknak ez megfelel, akkor gyorsan el tudjuk fogadni. Thank you very much for, uh, the... Köszönöm szépen ezt a bemutatót és a munkáját. Kérdezem, hogy az árnyék jelentéstevők közül van-e itt valaki? Dali asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek, megkaptuk a kompromisszumos javaslatokat, ahogy mondta, ezeket gyorsan megvizsgáltuk. Azt gondolom, hogy a legtöbb pont, amit a szociális, szociáldemokratákkal akartak fogadtatni, és ugye együtt működtünk ezekben a módosításokban, ezek szerepelnek, de vannak olyan módosítások, amelyeket nem láttam teljesen megvalósulni, de nyilván a megértéseinket ezzel kapcsolatban elküldjük. Összességében, amit biztosítani szeretnénk, és ebben nagyon pozitív érzésem van, ha, ugye az árnyék jelentéstevők is nyújtottak be módosításokat, eh, nos, hogy ezek tehát egy irányba mutatnak, és úgy tűnik, hogy az, alapvet, az adatvédelmi kérdés alapvető fontosságával kapcsolatban megvan az egyetértés. Ez egy kicsit messzebb megy most már, mint a sima adatvédelem a fizikai, valódi világban most már kezdünk előrelépni a virtuális világba, ezt szeretnénk megvalósítani, mert végeredményben a virtuális világ és a fizikai világ az ugyanaz. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és a megjegyzéseinket el fogjuk küldeni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e más, aki szeretne hozzászólni? Úgy látom, hogy nincs. Úgyhogy akkor ez a hmm, végszó, hogyha legalábbis, hogyha a jelentéstevő nem akar hozzászólni. Szágyes úr, a bizottságtól szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, és ez egy nagyon nehéz téma. Próbáltuk a különböző módosításokat összefésülni, próbálta összefésülni, az adatvédelmi és a magánszféra védelmével kapcsolatos adatvédelmi vagy védelmi mm, rendelkezések rendkívül fontosak. A by default és by design adatvédelem és privacy védelem, és szeretnénk segíteni abban, hogy tisztázzuk a probléma különböző aspektusait, hogy biztosítsuk, hogy az adatvédelem nem csak a bizottsági megoldásokban működik, hanem a harmadik felekkel és harmadik országokkal való kapcsolatok során. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Szágész úrnak és az árnyék jelentéstevőnek a hozzászólást. Akkor ezzel lezárjuk ezt a naprendi pontot. A szavazás május 26-án lesz,